az ülésszakot ezennel. A jegyzőkönyvet, valamint a május 9-10-i ülésen elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van-e valakinek ellenvetés ezen szövegekkel kapcsolatosan? Úgy látom nincs, akkor ezennel elfogadtuk.